polgárt helyezik az unió középpontjába. Ez lehetővé teszi, hogy az országaink demokratikus életében és az unió demokratikus életében részt és több Európát építsünk. Köszönöm. Köszönöm, Csanakú asszony. Akkor eh, ezt a eh, az érdekes vitát lezárom, és holnap 12 eh, órakor lesz a szavazás. A közös vita következik négy jelentésről. Capula Santos, Ferreira, Grelier és Fraga Esteves jelentéstevők jelentéseit fogjuk megvitatni. Először is Capula Santos úrnak adok szót. Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A közös halászati politika nagyon lényeges, már csak azért is, mert nem tudjuk kielégíteni a halászattal szemben támasztott igényeket saját forrásokból, csak 40%-ot fednek le a saját állományaink, Ez azt jelenti, hogy a harmadik országokkal kötött kétoldalú megállapodások nagyon lényegesek azért, hogy a halászaink eljuthassanak harmadik országok vizeire. Ehhez partnerekre van szükség. Az Európai Unió eh, eltérően versenytársainktól nem csak eh, pénzt adunk eh, a halászati lehetőségért, hanem az emberi jogokat és az erőforrások fenntarthatóságát is előkívánjuk mozdítani az értékeink védelmével. A biológiai erőforrások fenntartása vonatkozik a halászati erőforrásokra is, és az arra is, amikor az európai hajók közösségen kívüli vizeken halásznak. Ez része a halászati politikánknak, amelynek alapelve a felelősségteljes halászat és a fenntarthatóság. Azok az elvek, amelyek a közös halászati politikát megalapozzák, azt garantálják, hogy a flották, amelyek ellátják a közösségi piacot, egyre kevesebb relevanciával bírnak, most egy olyan megalapodásról beszélünk, amely a Komari szigetekre vonatkozik, és az ottani vizekre 70 európai hajót engednének be, körülbelül évi 600 ezer eurós támogatásért cserébe. Ennek az összegnek a felét arra kell szánni, hogy az ország halászati ágazatát fejleszék. Ennek más erőforrásai igazából nincsenek és körülbelül 30 ezer munkavállalónak ad munkát. Olyan feltétele is van a, fel, a megállapodásnak, hogy a helyi munkaerőt foglalkoztassuk. Franciaországtól 75-ben vált függetlenné ez az ország, és megemlítenék néhány ajánlást, amelyet az, elő, az a jelentésben teszek, amely a megállapodás eredményeinek értelmezésére vonatkozik. És szeretném ezt összekapcsolni Kalész asszony jelentésével. Ezzel nem értek egyet ezekkel a megállapításokkal, és ezért is módosító indítványt nyújtottam be. A halászatot nem szabad arra korlátozni, hogy csak két faj érdekeit vegyük figyelembe. Ezt a bizottság meg is tiltotta, hiszen úgy vélte, hogy bizonyos cápafajok léte veszélybe került, bár nincsenek tudományos tanulmányok, amik erre mutatnának. Ebben a módosító indítványban tehát azt javaslom, hogy 2012-ig halasszuk ezt a kérdést, amíg a portugál hatóságok olyan tanulmányokat nem folytatnak, amelyek alátámasztják ezt a a döntést az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is ezzel kapcsolatos véleményének hangot adott. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ferreira kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, ez a rendelet, a 2006-os 861-es számú rendelet a közös halászati politika végrehajtására és a tengeri jogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedésekkel foglalkozik. Az európai halászati alap pot is szabályozza, ez nagyon fontos az egész halászati politika szempontjából. A 2006-os elfogadása után a rendeletnek különböző kiegészítő szabályokat hoztak, Mindez indokolja, hogy most már módosítsuk ezt az egész rendeletet, hiszen a szabályozói környezet másút is megváltozott. Fontos, hogy garantáljuk a rendelet intézkedéseinek adaptálását az új szükségletekhez. Ez a felülvizsgálat korlátozott mértékű, a célok és a struktúra megmaradnak, a lényeg megmarad, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy bizonyos módosításokat igenis be kell vezetni. Ezek eseti jellegűek, de lehetővé teszik, hogy adaptáljuk a szektor jelenlegi helyzetéhez a szabályozást. az árnyék jelentéstevők sok hasznos javaslatot tettek, és itt külön köszönetet mondok nekik. A javasolt változtatások között a, a partmenti halászat szabályozása, a különböző technológiák alkalmazása, informatikai hálózatok kialakítása, adatok, módszerek kicserélése érdekében a halászati szektorban szerepelnek ami az édesvízi haltenyésztést illeti, megvan a lehetőség arra, hogy a környezetvédelmi adatok gyűjtéséhez és pénzügyi támogatást nyújtsunk, ne csak a szociológiai és gazdasági adatok gyűjtéséhez. Végül pedig a környezetvédelmi nyomonkövetés és az egészségügyi nyomonkövetés is megvalósulna a fenntarthatóság érdekében. Három további módosításra hívnám fel a figyelmüket, amelyeket mi javaslunk ebben a jelentésben. Ma általános elismert hogy tudományos tényadatok alapján, a hal állományról szóló adatok alapján kell a halászatot szabályozni. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy fenntartható legyen a halászat. Azt javaslom, hogy a az együttes finanszírozási rátát emeljük meg a tudományos adatok rendelkezésre állításához a halállományt illetően 50-ről 60%-ra emeljük a plafont, ami pedig az ellenőrzési tevékenységeket illeti, itt is emelnénk az együttfinanszírozási rátát a jelenlegi kritériumok fenntartásával, lehetővé téve bizonyos tevékenységek nagyobb finanszírozását, tehát a tagállamok és az ellenőrző hatóságok így további ellenőrző intézkedéseket vezethetnek be. Mindez egy olyan kompromisszum tárgyat képezi, ami a 75%-os eredeti terv alapján alakult ki. A az NGL frakció, az én frakcióm és más frakcióm, frakciók egyetértettek ebben, gyakorlatilag konszenzus alakult ki erről. Remélem, hogy a plenáris szavazáson is meg lesz ez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Grelier asszony kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a kollégáknak az elkötelezett és konstruktív részvételért a halászati szakbizottságban az átmeneti technikai intézkedésekről szóló élénk vitában a halászok és a halászati ágazat működését meghatározza ez a szabályozás. Ugye a szabályozás a, fia, a kis halak védelmét és a halállomány felújítását, megújítását célozza. Nagyon kényes a témája ennek a szabályozásnak. 2008 óta a bizottság nagyon sok ellenállásba ütközött, amikor a tanácsban módosítani akarta a szabályozást, akkor még csak a tanácsra és a bizottságra vonatkozott ez a téma. Nagyon régi rendeletet módosítgatnak már régóta, 2011. június 30-áig átmeneti intézkedést hoztak, 2008-ban tett javaslatot a bizottság arra, hogy egyszerűsítsék és tegyék átláthatóbbá a jelenlegi szabályozást, és vegyék figyelembe a regionális sajátosságokat. Mostanra egészen átalakultak a körülmények, a Lisszaboni szerződés alapján a halászat nagy része is együtt döntés témáját képezi, a parlament is részt vesz tehát a szabályozásban. Szeretnénk a közösségi döntéshozók és a halászok érdekeit egyaránt figyelembe venni. Igen, látom, hogy lejárt az időm mindig meglep, hogy mennyire bizalmatlanok a halászat szerepvállalói a közös halászati politikával szemben, pedig a, mondjuk a gazdálkodók bíznak a közös agrárpolitikában. Az igazi kihívás az egyeztetésben az, hogy a gazdasági egyensúly is meg legyen a szektorban, tisztességes jövedelme legyen a halászoknak, ugyanakkor fenntartható és megújítható legyen a halállomány a közös halászati politika reformja megkezdődött, ambíciózus keretek között a fogyasztók érdekében, a polgárok érdekében és a halászok érdekében meg kell határozni a kvóták szintjét, vagyis az egész ágazat működésének a volumenjét. Sor technikai szabályt kell hozni, de eddig ezt nem sikerült megtenni. A helyi gyakorlati realitások a szakma képviselői részvételével koherens új halászati politikát kell kialakítani a regionális sajátosság figyelembevételével, illetve pontos feladat megosztással a bizottság a tagállamok közül. Én azt javaslom, hogy bolincsunk rá a bizottság kérésére, hogy 2012. december 31-éig maradjon meg ez az átmeneti intézkedés a háloméretre vonatkozóan kettős kérésem van azonban, egyfelől technikai hatástanulmányt kell végezni, másrészt valóban folytassanak valós egyeztetést az összes érintettel, a bizottság jövőbeli javaslata észszerű határidőn belül meg kell, hogy érkezzen, annak érdekében, hogy 2013. január 1-től működhessen hiszen az új halászati politika akkortól lesz érvényben, és az már nem lenne észszerű, hogy az újabb 18 hónapos meghosszabbítás után egy újabb meghosszabbítás következzen, tehát megint csak időszakos hosszabbításról lehet szó. Film. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársam. Meg kell mondanom, hogy a tolmácsok rendkívüli teljesítményt nyújtottak. És akkor most Fraga Estevez kolléga kap szót. Arról beszélnék, hogy még egyszer szólok azokról a nehézségekről, amelyek a tanács és a bizottság ellenállása miatt merültek fel az együtt döntésben. Ebben az esetben egy olyan esetről van szó, egy olyan javaslatról, amikor ugyanolyan feltételekkel exportálhat egy harmadik ország, mint az Európai Unió. 87%-ban az Európai Unióba kerül Grönlandról az export, elsősorban Dániába. Az, hogy az egységes piac import rezsimébe belekerüljön Grönland, ez nem okozna különösebb problémát, a piacok közös harmonizációjára vonatkozólag meg kell felelni az egészségügyi előírásoknak, ezért a bizottság a 203-as cikkből indult ki a szerződésben, és ez számunkra egyszerűen egy konzultációs eljárást jelentett. A bizottság és a jogi szolgálat elismérték ezt az anomáliát az első pillanattól, és tartalmilag nem, javas, nem jelentett problémot, problémát a javaslat, és a konzultációs eljárásban kellett egy jelentést készíteni erről a témáról. A bizottság elfogadott egy egészen másmilyen javaslatot, amelyben több módosítás szerepelt, amelyben megpróbálták elködösíteni a, a kapcsolatot a közös piaci szabályozás és a korábbi konzultációs eljárásban elért eredmény között. Az új szöveggel kapcsolatosan felmerült a tanács részéről, hogy az a cél, hogy a parlamentet kiszorítsák a döntéshozatalból, ezért kérnünk kell, hogy az jogi szakbizottság véleményt szolgáltasson. Ebben a véleményben, és ezt most szó szerint olvasom, a jav- az cél az volt, hogy a közösségi eh, jogszabályok előírásként érvényesüljenek az Európai Unió szabályainak érvényesítésében, ahogyan az a harmadik cikkben is szerepel, garantálva, hogy a megállapodás eh, az Európai Unió által kialakított állategészségügyi szabályoknak megfelel. Ennek következtében eh, a jogi bizottság eh, egyhangulag nemet mondott arra, hogy a 204-es és a 43.2 cikkei a szerződésnek, illetve a 34-es cikkre hivatkozva, eh, kimondva hogy Grönlandot beveszik az egységes piaci szabályozásba. Ez mind problémát jelentett, és ezért egy új jelentéstervezetet alakítottunk ki, amelyben a jogalap más, és ezt terjesztjük most jóváhagyásra a parlament elé. A parlamenten belül ez most első olvasatban került tárgyalásra, a bizottságot és a tanácsot pedig arra kell kérnünk, bár most nincs itt, hogy legyen egy lehetőség most arra, hogy kiavítsák az eddigi hibákat, és az új jog alapot elismerjék, tehát most a jogalappal van probléma, nem a tartalommal, és ezt első olvasatban tárgyaljuk. Most remélhetőleg a parlament első olvasatban is foglalja. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. És akkor most Damanaki biztos asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevők munkáját. Az elnök úr említette az egyes jelentéseket, én igyekszem a lényegre törekedni és szorítkozni. Ami az Európai Unió és a Komorói szigetek közötti megállapodást illeti, köszönöm szépen Capula Santos kiváló munkáját. A bizottság támogatja a javaslat lényegi tartalmát. Mint ahogy tudott, a célunk az, hogy felelős és fenntartható halászatot támogassunk és biztosítsunk a partnereink esetében is az indiai óceán térségében. A kétoldalú megalapodás és kapcsolatok szempontjából konkrét esetben Komoroly szigetekkel való kapcsolatokban nagyon fontos szerepet játszik az indiai, térség, az indiai óceán térségében működő Tonhal Bizottság. Az Európai Bizottságnak négy aktív halászati partnerségi megállapodása van a Seychelles szigetekkel, Madagaszkárral, Mozambikkal, és a Komorói Szigetek Uniójával. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a bizottság és az Európai Unió számára, hogy megállapodást sikerüljön elérni a Komorói Szigetekkel, hiszen egy ilyen megállapodás rendkívül fontos szerepet játszik abban a, abból a szempontból, hogy a flottánk továbbra is jelen lehessen a térségben, a térség vizein és eh, ez fontos ahhoz is, hogy felelős halászati politika valósuljon meg a térségben. Engedjenek meg néhány szót. Arról a kérésről, amelyet eh, a jelentés eh, konklúziójában a jelentéstevő megfogalmaz. A bizottságnak teljes körűen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet a tárgyalás minden szakaszában, és tiszteletben tartva a nemzetközi megállapodásokat. Mi erre törekszünk, és minden releváns információt rendelkezésre fogunk bocsátani, de természetesen meg kell felelnünk a keret megállapodás rendelkezéseinek. A gyakorlatban a bizottság szolgálatai a kötelezettségeket több mint egy éve tiszteletben tartják, és az Európai Parlamentnek ugyanazt az információt juttatjuk el, mint a tanácsnak, és egyidejűleg. Konkrétan én elkötelezett vagyok amellett is, hogy előzetes és utólagos értékelést közöljek önökkel a megállapodások teljesüléséről, amint lehetséges. Például a holnapi Mauritániával kötendő halászati partnerségi megállapodás tekintetében a bizottság lépéseket tett, hogy a megállapodás a kialakított ütemterv előtt megérkezzen önökhöz, tehát hogy a megállapodás ismeretében szavazhassanak. A parlamenti képviselők megfigyelőként való részvételével kapcsolatosan hangsúlyozom, hogy a keret megállapodás a nemzetközi konferenciákról és az ülésekről is emltést tesz. Ugyanakkor szeretnénk kialaktani annak sikeres gyakorlatát is, hogy részt vehessenek a bilaterális tárgyalásokon. Minden döntés a megfigyelőként való részvétel tekintetében a bizottság kollégiumának hatásköre eseti alapon. A diplomáciai, politikai és technikai lehetőségekre tekintettel. Még szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság és a szolgálatai is nagyon pozitívan áll a javaslataihoz, illetve a parlamenti képviselők esetleges részvételéhez ami pedig a második jelentést illetve a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedéseket. Üdvözlöm a jelentést, Ferejra úrnak köszönöm a munkáját, és köszönöm, hogy erőfeszítéseket tett, amelyek lehetővé teszik a tanács számára is elfogadható lépések megtételét. Ez a szöveg a bizottság számára elfogadható, kiváló együttműködés volt a három intézmény között ebben a, ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. És a sikeres trialógust követően, ami március másodikán volt, konszenzusra jutottunk minden még kérdéses pontban. Remélhetőleg első olvasatban megállapodásra tudunk jutni a javaslat kapcsán. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a javaslat észszerűsíti az úgynevezett második pénzügyi eszközre vonatkozó rendeletet, ami a nemzetközi kapcsolatokkal, irányítással, adatgyűjtéssel kapcsolatos kiadásokat szabályozza, valamint az ellenőrzést és a végrehajtást. Az átdolgozás a koherenciát hivatott javítani, és korlátozott körben kiigazításokat is jelent. Éppen ezért azt kérem az Európai Parlamenttől, hogy fogadják el a javaslatot. Rátérve a harmadik jelentésre, az átmeneti technikai intézkedésekre, én őszintén hálás vagyok Grellié jelentéstevő asszonynak, ezért az anyagért, ugyanis itt a 2012 végéig érvényes átmeneti intézkedésekről van szó, azon feltételezésből kiindulva, hogy a közös halászati politika jövő év január 1-től hatályba lép. Remélem, hogy sikerül elérnünk ezt a célt. Az én szándékom a meghosszabbítás javaslatával, hogy átfogó vitát indítsunk a technikai kérdések kapcsán, ami a reformot illeti a különböző halfajták esetében a háló szem mérettel kapcsolatosan várhatók viták, és bizonyos tagállamok további kiegészítő módosításokat kértek, amit nem tudunk elfogadni, hiszen ezeket tudósok vagy a kutatók még nem ellenőriztek, nem vizsgáltak és még teljes körű információt sem kaptak ahhoz, hogy megfelelő értékelést végezzenek. Végezetül pedig néhány szót szólnék a grönlandi halászati termékek importjáról, és köszönet a halászati szakbizottság elnökének, Fraga asszonynak a munkájáért. Aláhúznám, hogy a bizottság által javasolt intézkedések már régóta eh, hozzánk intézett grönlandi kérésre eh, igyekeznek reagálni. Egyszerűsítési eljárásokról van szó. Annak érdekében, hogy Grönland eh, a halászati termékek egységes piacához csatlakozhasson. 2006-ban született a megállapodás a az élelmiszerbiztonsági együttműködésről, és a bizottság elkötelezett és számít arra, hogy az összes érintett fél, a tanács, Grönland, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek megfeleljenek a vállalt kötelezettségeknek, és támogassák a javaslatot. Szeretném leszögezni, hogy a bizottság számára a grönlandi kapcsolat rendkívül fontos, és gondolom, hogy mindenki tisztában van vele, hogy miért. Ez egy politikai prioritás, éppen ezért remélem, hogy a jogi alapra vonatkozó vita nem sor, sodorja veszélybe ezt a nagyon fontos intézkedést. Én osztom a jelentéstevő asszony aggájait a javaslat jogi alapját illetően, illetve az Európai Parlament kompetenciáját illetően, de azt mondhatom, hogy a bizottság nem gördít akadályt egy pragmatikus megoldás útjában. Feltéve, hogy a javaslat jogi alapja korrekt, ezt mi elfogadjuk, ha a tanács is elfogadja a parlament álláspontját. Most a tanácson múlik, hogy a különböző változatokat mérlegelje, és hogy előre lépjen a megállapodás ügyében. Remélem, hogy ezt minél előbb el lehet érni, annak érdekében, hogy elkerül, elkerüljük, hogy ez károsan befolyásolja a Grönlanddal ápolt kapcsolatainkat. Én tehát még egyszer leszögezem, hogy én eh, támogatni kívánom Fraga asszony munkáját, annak érdekében, hogy megalapodás, eh, megoldásra jussunk. Végezetül pedig eh, köszönet a Halászati Szakbizottság munkájának, munkájáért. Elnézést, hogy hosszasan szóltam, de négy jelentést kellett kommentálnom. Köszönöm szépen, biztos asszony. És most a Költségvetési Szakbizottság nevében Alfonzi úr kap szót. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A Költségvetési Szakbizottság ö, az Európai Unió és a Komori Unió közötti megállapodással foglalkozott. A bizottság úgy ítélte meg, hogy az aláírás után szavazni már igazán nem is érdemes. Nagyon kicsi volumenről van itt szó, de a jövőben kérjük, hogy először szavazzunk. A megállapodást érdemileg kell értékelni a halállomány, a halkészletek függvényében és meg kell nézni, hogy megfelelően alkalmazzák-e a szabályokat. Fontos, hogy ebből a szempontból egy munkamegbeszélés kerüljön megszervezésre. Köszönöm Alfonzi kollégának. Most a frakciók nevében Val Valesza kolléga két Köszönöm szépen, elnök úr. A mai vitánk négy jelentésre irányul. Először szeretnék minden előadónak köszönetet mondani, és az Európai Bizottságnak is az együttműködéséért. Röviden Grelé asszony jelentéséről. Ez kompromisszum a politikai frakciók és az Európai Bizottság között támogatom azt a változatot, amelyet a halászati tanács fogad, bizottság fogazott el. 2010-ben az Európai Bizottság visszavonta a hal állományok védelmére vonatkozó javaslatát. Ez benne figyelembe vette a halászati ágazat reformját, és az volt a terv, hogy 2011 harmadik negyedévében újra benyújtják ezt a javaslatot. Úgy tűnik azonban, hogy a bizottság ezt kellő időben nem tudja most benyújtani, és nem tudja megtalálni a forrásokat ennek finanszírozására. Ami pedig a halászati ágazatot illeti, magunkra vállaljuk azt a kötelezettséget, hogy ki dolgozzuk saját javaslatunkat erre nézve. Az a jó hír, hogy a legújabb információk szerint a technikai intézkedések összefüggésében a bizottság bizonyos hatásköreit átruházza a tagállamokra. Ez nagyon jó lépés a decentralizáció felé. A technikai intézkedéseket különböző tengereken, különböző módon alkalmazzák a helyi viszonyok függvényében, és a halászati erőforrások kezelése szempontjából nagyon fontos, hogy az igazgatást decentralizáljuk és regionális szintre helyezzük, figyelembe véve a helyi viszonyokat. Ellen kell állnunk minden olyan kezdeményezésnek, amely egységesíteni kívánja ezt az igazgatási modellt, és megfelelően figyelembe kell venni a helyi feltételeket. Ez a megfelelő megközelítés, ez az egyedi alapú megközelítés az igazgatásban. Köszönöm. Ródöszt kollega két percben. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a biztos asszony hozzászólását. Kedves kollégák, itt ismét egy csomagban került elénk a halászati politika. Koordinátorként üdvözlöm, hogy két rendelet kapcsán a bizottság és a tanács kompromisszumra jutott. Az egyik jelentésben technikai intézkedésről, másikban pedig különböző pénzügyi intézkedésekről van szó. Éppen úgy támogatom a komorai szigetekkel kötendő megállapodást, ha bár nem tudom, hogy a közös halászati politika reform nem kíván-e inkább egy teljesen új megközelítést alkalmazni a partnerségi kapcsolatokban. Ami Grönlandot illeti, az Európai Parlament hatáskörét itt nem veszik, nem tartják tiszteletben. Észszerű együttműködésre lenne szükség az intézmények között, és erről már többször szóltam. Ma is ezt megismétlem. A menedzsment plénum problémáját minél előbb meg kell oldani, és kérem a magyar soros elnökségtől, hogy megfelelő megoldást találjon. Miután senki nincs itt a tanács részéről azt hiszem, hogy ez is egy komoly jelzése annak, hogy mennyire veszik tiszteletbe, vagy tartják tiszteletbe a parlamentet. Ami a Gélier jelentést illeti, tudom, hogy bizonyos módosítókat nem lehet figyelembe venni, ugyanakkor azonban eléggé sajnálatosnak tartom, hogy a halászoknak régi módszerekkel kell dolgozniuk. És itt is a tanácsot terheli a felelősség, mert nem tudott megállapodni. A parlament komoly felelősséget visel, és éppen ezért nem támogatom, hogy a rendeletet módosítók nélkül hosszabbítsuk meg. Elnök, köszönöm szépen. És akkor most két percben Gallagher kolléga kap szót. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék minden jelentéstevőnek gratulálni. Nagyon gyorsan kellett kell most fogalmazom úgy, hogy csak a Gröli jelentésre reagálnék. A, a meglévő szabályozás nagyon sok problémát jelent az ír, illetve nyugat halászok számára. Ugye várjuk az új halászati politikát, új rendelettel együtt. Én azt kérem a politikai pártoktól, hogy a nagyon realista módosítókat támogassák. 15 métert sem meghaladó halászbárkákról van szó, emberek, családok megélhetését jelentik, vad vízeken halásznak velük, 18 kilométerre bemennek a partoktól, az én módosítom a kis hajók által használt hálók használatára vonatkozik az északnyugati partok mentén tőkehalat, nem lehet vele fogni, nulla a következménye ennek az állományát. Én csak azt kérem, hogy egy kis halászhajók tulajdonosai e, számára a túlélést biztosítsuk amíg a vitát nem nyitjuk meg újra. Ami a disznófejű halat illeti, nagyon fontos halászat ez az én országom halászai számára. Örülök, hogy azt mondja a bizottság, hogy a tudományos adatok megállapozottak. Kérem, hogy 32-ször 54-es szembőséget alkalmazhassuk a disznófejű halra. Megvonták a szót. Ez folgt, Frau... Köszönöm szépen, Geleger úr. Löwen asszony, két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, de Demanaki el, eh, asszony eh, és kollégák, köszönöm az előadóknak a kiváló munkájukat. És szeretnék elsősorban a komori szigetekkel foglalkozni a partnerségi megállapodással. Mi a zöldek nemet mondtunk a halászati partnerségi megállapodásokra, és ezt részben azzal magyarázzuk, hogy a komori szigetekkel kötendő megállapodás kapcsán 1989 óta van ilyen megállapodás érvényben. 2005 és 9 között az volt az előírás, hogy a helyi halászati ágazatot kell támogatni a, a jutatásainkból és az elemzések alapján egyetlen működő halászati kikötője sincsen az országnak, vagy egy kutatási projektje, és a helyi halászati ágazat teljesen alulfejlett, 2,7 millió eurót kapnak a komoriak ezekre a célokra, és ennek a legfontosabb részét, a legnagyobb részét ennek a pénznek az adó fizetők fizetik meg. Elsősorban tonhalról beszélünk, 30,7 millió eurós ennek a forgalma, úgyhogy ez jó üzlet a hajótulajdonosok számára. A kérdés, hogy a megállapodásnak mi a hozzáadott értéke ez csak az EU számára csapódik le, komori szigetegeket nem alkalmaznak ezeken a hajókon, és azzal egyetértek, hogy jó, hogyha az EU jelen van ezeken a vizeken, de a kérdésem a bizottság irányában az, hogy a bizottság hogyan szeretné, hogy hogyan gondolja, hogy ez az új megállapodás jobban végrehajtható lesz, mint a korábbiak? Hogyan lehet biztosítani, hogy komori állampolgárokat alkalmaznak a hajókon, és hogy mindez hozzájárul a komori szigetek halászati tevékenysége fejlesztéséhez? Ez nem lehet, hogy ezek a célok csak papíron megmaradt, írott malaszt maradnak? Köszönöm. Másfél percben Grobacsik kollega. Przewodniczący, szanowni państwo. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Köszönöm először is minden jelentéstevőnek, hogy ilyen keményen dolgoztak a jelentés összeállításán. Ezek nagy mértékben hozzájárulnak a közös halászati politikához, ugyanakkor viszont nem engedhető meg, hogy nézeteltérés legyen a bizottság és az Európai Parlament között a nemzetközi megállapodások tekintetében. A bizottság jelenlegi gyakorlatával kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy a Lisszaboni szerződéssel szembe menve, ami nagyobb hatáskört biztosít a jogalkotásban az Európai Parlamentnek, ez esetben nem kaptunk teljes körű tájékoztatást, és ez korlátozza a szerepünket. Ugyanis nekünk egyfajta ellenőrző szerepet kell ellátnunk. Tehát ez megakadályozza a képviselőket, hogy ellássák feladatukat. Lehetővé kell tenni, hogy a parlament sokkal aktívabban részt vehessen, és egyelőre ez nem kielégítő. Köszönöm szépen, Krovácsik kollega, Clark kollega egy percben. Elnök úr, 30 év után a igen elítélendő gyakorlatot követően a visszadobások arányát követően Skócia partjain még mindig csökken és pusztul a hal állomány. Ugyanakkor viszont arról beszélünk, hogy engedélyezzük európai flottáknak, hogy letarolják a komorói vizeket. Nem meglepő, hogy a szomáliai halászok az ilyen gyakorlat következtében visszamentek az évszázados kalózkodási hagyományokhoz. És itt most egy nagyon sajnálatos kísérletnek vagyunk szemtanúi, ami megakadályozza, hogy bizonyos halászhajók a nyílt vizeken halászhassanak. És ezek szerintem mindenféleképpen olyan lépések, amelyek miatt elítélendő az Európai Unió gyakorlata. Elnök, köszönöm szépen, Dodds kolléga egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony az egyik jelentéstevő a halászok bizalmatlanságáról beszélt a közös halászati politika iránt. Tehát ez nem csoda, mert a jelenlegi halászati politika egy csomó halász megéletésének végével járt, és ugyanakkor nem teszi lehetővé, hogy megújuljon a halállomány. Na, felismerem, hogy rövid távon nem valósulhat meg, de szeretnék néhány észrevételt tenni. Először is hogy közösségi pénzügyi eszközt kell létrehozni a közös halászati politika megvalósítására. Amíg az EU beavatkozik a halászatba, akkor legyen is pénz erre. Meg kell vizsgálni, Eh, az adminisztrációs költségeket is. Eh, eh, nagyon sok a szabály, és ezeket egyszerűsíteni kell. Egyre több érintettől hallom, hogy az egész ágazat a túlélésért küzd, hogy ezzel a témával megbirkózzon. Kollégin Todd. Köszönöm, Dott kolléga. Most a további hozzászólók közül első két, Kádák úr két percben. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Először is egy szívből jövő eh, kérés. A parlamentnek csak egy székhelye van, Strasbourg. Most pedig gratulálok Ferreira úrnak a pénzügyi intézkedésekről szóló jelentéséhez, a halászati politika témájában a bizottság és a parlament módosítási javaslatai lehetővé teszik, hogy a kutatásokat jobban támogassuk, a közösségi jogalkotási menetrendel is összhangba hozza a működést, az adatok gyűjtését bíztatja, pártolja, nagyon jó, hogyha több tudományos adat áll rendelkezésre a halászathoz és a haltenyésztéshez most már azt is tanulmányozhatjuk, hogy az Európai Unió mennyire függ az importtól. Mint tudják, több mint 60%-ban behozott halat fogyasztunk, és ez az arány csak növekszik. Ezért nélkülözhetetlen, hogy jobban támogassuk az európai termelőket, ahelyett, hogy mindenféle kereskedelmi nyitásokat foganatosítanánk, ami tönkreteszi az európai ágazatokat. Ami a Gröli jelentést illeti, én is illetve Grölié asszonynak is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon kényes kérdésről készített jelentést. Nagyon fontos lenne, hogy gyorsan változtassák meg a szabályozást. A bizottságnak javaslatot kell tenni a közös halászati politika reformjára. A holnap elfogadandó jelentéssel meghosszabbodik egy átmeneti szabályozás. Ez lehetővé teszi, hogy június 30-a után ne álljon elő jogi vákum, ugyanakkor előkészítsük egy hatástanulmányjal a reformot. Ma nem lenne észszerű, hogy érdemi változtatásokat fogadjunk el, hiszen a tanácsban akkor hosszas vita következne. Végül szeretnék gratulálni Kapula Santos úrnak a partnerségi megállapodásról készített jelentéséhez, Komori szigetek, illetve Fraga asszonynak Grönland kapcsolatában. És akkor most két percben Krisztenzen kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék minden jelentéstevőnek kiváló teljesítményért köszönetet mondani. A grönlandi megállapodásra kapcsolatosan én voltam az árnyék jelentéstevő. Itt a bürokráciát meg kell szüntetni, és teljesülnie kell az élelmiszerbiztonsági követelményeknek, amin, amennyiben Grönland teljesíti ezeket a követelményeket, akkor a megállapodás zöld utat kaphat. Ezeket a grönlandi hal termékeket nagy mértékben dolgozzák fel Dán feldolgozók. A megállapodás tehát csak a megállapodásnak csak nyertesei lehetnek. Természetesen megfelelő jogi alapot kell teremteni, és remélem, hogy a tanács ezt is figyelembe veszi. A komori szigetekkel kötendő megállapodás tekintetében én a fenntarthatóságot várom el elsősorban a halállomány, a halászok megélhetése, a halászati közösségek tekintetében Ugyanakkor ez a megállapodás nem annyira fenntartható, mint amennyire szeretnénk. Meg kéne szabni, hogy összesen mekkora flotta halászhat az EU-ból. Hogyha teljesül, a, illetve elérik a határt, akkor 25 tonna után kell külön díjat fizetni. Itt nyilvánvalóan nem engedhetjük meg, hogy eltérő halászati politikát kövessünk a saját vizeinken és mást az idegen vizeken. Az ellentételezésként kapott összeget arra kéne felhasználni, hogy a helyi közösség számára is hasznot hozzon. Köszönöm szépen, Krisztenzen kolléga egy percben, Reimers kolléga nő. Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy végül erre a témára sor kerül itt az Európai Parlamentben. Köszönöm a jelentéstevők munkáját. A pénzügyi intézkedésekre vonatkozó rendelet módosítása az egyik legfontosabb eszköz annak érdekében, hogy megvalósulhasson a közös halászati politika. És ez különösen érvényes a nemzetközi halászati megállapodásokra, adatgyűjtésre, illetve különböző szaktanulmányokra. Legalább ennyire fontos az ellenőrzési rendszerek megvalósítása is. A jelentéstevő arra törekedett, hogy meggyőzze a kollégákat, hogy a társfinanszírozás miért kívánja 75%-ban maximálni. Én ezt nem tudom támogatni. Itt bizonyos területeket ki kell ebből venni a tagállamok élniük kell tudni a társfinanszírozással. És nagyon fontos, hogy a rendelet módosítása egy következetes jogi keretet fog létrehozni. Köszönöm szépen Reimers kollégának, és most egy percben Hudson kolléga kap szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés túlságosan sok engedményt ad a bizottságnak. Skócia nyugati részén nagyon nehezen érték meg a, a halászok, hogy a bizottság eh, miért tesz ilyen intézkedéseket, ugyanakkor elutasítja a technikai intézkedések módosítását. Az in- ezek eh, a technikai intézkedések eh, hozzájárulnak ahhoz, hogy továbbra is fennmaradjon a halak visszadobásának gyakorlata, ezek átmeneti intézkedések, ezek még nem járultak hozzá ahhoz, hogy az állományok fennmaradjanak, és további 18 hónapig megengedjük azt, hogy a, a halhullákat visszajutassák a tengerbe. Remélem, hogy a módosítókat el lehet fogadni, és akkor a bizottság is majd változtat a hozzáállásán, és megragadja a lehetőséget, amely most megmutatkozott, vagyis, hogy nemet mondjon a, a halak visszadobására, és ne csak a jövőre halogassa a fellépést. Köszönöm szépen. Stevenson kollega egy percben. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, biztos asszony. A technikai intézkedésre vonatkozó rendelet olyasmire vonatkozik, amiről ilyen Hudson is beszélt Skóciával kapcsolatosan, és az e területen a hal állományok fenntartására ban 12 hónapra 2009 végéig átmeneti intézkedéseket fogalmazott meg, de ezek a szabályok egy további évre meghosszabbításra kerültek. A 12 hónap után most a bizottság szeretné még egyszer meghosszabbítani ezt az időszakot 2012 végéig, amíg új kereteket ki nem alakítanak a CFP reform csomag keretében. Ez azt is jelentené, ha nem is szándékosan, hogy csak hogy egy egy évre tervezett átmeneti intézkedés sorozat most már három évre hosszabbodna meg, és ez alatt a nyugat-skóciai halállomány teljes mértékben megváltozik, hiszen folyamatosan fennmarad a halulák visszadobásának gyakorlata. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, szeretnék gratulálni a négy előadónak, de két jelentésről beszélnék csak. 2008-ban nem sikerült megállapodni egy rendelettervezetről, a halálomány megőrzéséről szólt volna ez a jelenlegi rendelet így egy sor átmeneti intézkedést tartalmaz, eredetileg 2010. január 1-től 2011. június 30-áig lett volna csak érvényben, de jelenlegi javaslat szerint további 18 hónappal meghosszabbítanánk ezt a szabályozást 2013. január 1-ig várva, hogy új rendeletet fogadjunk el, új technikai intézkedésekkel a halászati reform szellemében. A halászati szabályozást a halászok érdekeinek figyelembevételével kell fenntartani, illetve fenntartható halászatra van szükség a szembőséget is így kell szabályozni és a halászati mélységet is. Mindezeket tudományos alapok kell, hogy indokolják. A portugál kis halászati vállalkozások számára borzasztó költségeket jelentenek a szabályok. Kérem a támogatásukat ahhoz, hogy a Capula Santos úrral együtt benyújtott javaslatunkkal 2013-ig garantálhassuk, hogy a halászok ne szenvedjenek további károkat. Ami a halászati politika pénzügyi intézkedéseit és a tengeri jogot illeti a Ferreira jelentést. A halászati alap a legfontosabb eszköz a halászat támogatására az EU-ban. Az adatvétel, az ellenőrzés, a megvalósítás fontos finanszírozást kap és nagyon örülök neki, hogy 60%-ig emelkedne a társfinanszírozási ráta az adatgyűjtésnél, ellenőrzésnél. Fontos, hogy a halászat biztos, tudományos alapokon működjön, ezért nagyon fontos ennek a jelentésnek az elfogadása. Köszönöm. Köszönöm. Andrés Barea három percben. Eh, Köszönöm, elnök biztos asszony. Gratulálok a négy előadónak a véleményekért. Kiváló munkát végeztek. Két jelentéssel szeretnék foglalkozni, hiszen ezek a legfontosabbak. Az egyik a komorói szigetekkel kötött megállapodás. Az Európai Unió ezekben a halászati megállapodásokkal egy dél kelet-afrikai országról beszélünk, és a szegénységi küszöb alatt él a, a lakosságának legnagyobb része. Ez a megállapodás rögzíti ezt a lehetőséget, hogy további halászatot folytasson az Európai Unió annak érdekében, hogy ezekből a támogatásokból javítsák a halászati infrastruktúrát a fenntartható és felelősségteljes halászat érdekében, biológiai erőforrások fenntartása érdekében figyelembe kell venni, hogy a ton hal állomány mértékét megállapítják a tudományos eredmények alapján, ezért ebben a térségben a halászat fejlesztésére nagymértékben szükség van. Nagyon fontos ez a protokoll a megállapodásban. Javítani kell a foglalkoztatási viszonyokat és a halászati infrastruktúrát, de nagyon fontos az is, hogy el kell kerülni, hogy a harmadik országokban a halászat olyan helyeken, ahol nem megfelelő a környezetvédelmi eh, szabályozás eh, ilyen helyeken folyjon. Éppen ezért eh, nem csak segítség ez a komorói szigeteknek, hanem annak érdekében is segíteni kell, hogy fenntartsák a környezeti viszonyokat. A technikai intézkedésekre vonatkozó rendelettel kapcsolatosan ezt 2012. decemberig meg akarják hosszabbítani, hogyha nincsen ez a e, jogi űr, e, és ez fenntartja a jogi bizonytalanságot. Ezzel kapcsolatosan figyelembe kell venni a közös nyilatkozatokat, amelyekben a bizottság kéri, hogy forga, fogadjuk el bizonyos módosításokkal ezeket a technikai intézkedéseket, amelyeket a tagállamok javasoltak Beszélünk persze a mélység kérdéséről is, és a különböző halászati tevékenységekről, amelyeket ez érint. Tudnunk kell, hogy mire, milyen hatással van ez a 8-as, 9-es és a 10-es zónák lakosságára, illetve halálományára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bilbao Barandika egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Emellett a megalapodás mellett fogok szavazni, mert az európai flottok, flották számára előnyös. 70 hajóról beszélünk, és ezek legalább egy helyi alkalmazottat kell, hogy alkalmazzanak. Elősegíti ez különböző okokból a az együttműködést, a helyi fejlődést is, és a fejlesztést, hiszen itt egy pénzbeli támogatásról is szó van. Az emberi jogok érvényesülését is elő segíti a megállapodás. A harmadik okom az, hogy az ottani halászati gyakorlatokat elősegítsék, nagyon sokan élnek ezen a, ebben a térségben a halászatból. Végül pedig azért támogatom ezt a kezdeményezést, mert a fenntartható halászatot támogatja, illetve olyan mechanizmusokat alakít ki, amelyek alapján együttműködést lehet folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most két percben Kelly kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm szolgál, hogy a frakcióm nevében hozzászólhatok ehhez a témához, ami kétségtelenül vitás ügy. Ez az egyik leg pregnánsabb téma a parlament előtt. És ez azért is igaz, ez egyrészt igaz a halászok és a maga a halászati tevékenység szempontjából nem nagyon könnyű számunkra, hogy ezekről a témákról beszélünk, hiszen ezek nagyon technikai kérdések. Vannak kérdések természetesen, amelyek az Európai Parlament és a tanács bizalmi viszonyát illeti. Nyilvánvalóan megállapodásra kellene jutni, ez az Európai Unió javát szolgálja, és még fontosabb Grönland szempontjából is, amely szinte teljesen az európai piactól függ a halászati termékek esetében, és a halászat az egyik legfontosabb ágazata az országnak. A grönlandi halászati termékek esetében biztosítani kell, hogy nyomon követhető legyen, illetve megfelelő minőségű. A dél-kelet-ázsiai halászati termékek esetében sem lehet, vagy még nehezebb igazolni és biztosítani a megfelelő minőséget. A délutáni kérdések, bizottsághoz intézett kérdések órája kapcsán már elmondta a biztos asszony, hogy mennyire kétséges kilátású a halálomány jövője, de nagyon fontos, hogy az európai érdekeket figyelembe vegyük a közös halászati politika keretében. kváncsian várom majd a biztos asszony szavait e tárgyban. Köszönöm szépen, Kelly kolléga, és akkor Sánchez Presedo három percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony kollégák. Én is szeretnék gratulálni az előadóknak a négy jelentését Ferreira úr és Fraga asszony jelentése előtt szeretnék Apoérász asszony jelentésért is gratulálni, hiszen itt a különböző pénzügyi eszközekről is beszél az együttműködésről, a komorói szigetekkel, és nagyon fontos, hogy a parlament aktívan részt vegyen ebben a folyamatban. És alapvetően egyetértek Greli asszony jelentésének megállapításaival, a technikai intézkedésekkel kapcsolatosan ilyen prioritást kap a rendelet kidolgozása ezekben a témakörökben. Minél hamarabb megtörténik ez, annál jobb 2003 előtt is már megpróbálták ezt kidolgozni. A 2007-es rendelet a közösségi intézkedésekről, a közös halászati politikában, a halászati alappal összefüggésben meghatározta az erre vonatkozó szabályokat. A Lisszaboni szerződés összefüggésében új szabályokra van szükség, ezt pozitív fényben látom. Ugyanakkor az előadónak figyelembe kell vennie az alapvető feltételeket a fenntartható halászat érdekében, és tudni kell pontosan, hogy mi a halálományokkal kapcsolatos helyzet, tudományos alapon az adatok felhasználása hozzájárulhat majd a társfinanszírozási arányok meghatározásához. Ami az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szabályokat illeti az importok tekintetében, a hal eh, termékekről és eh, ezeknek a származékairól beszélek, Grönlandról. Ezzel kapcsolatosan 90%-ban eh, a grönlandi export eh, az EU-ba irányul, eh, és ez nagy forgalmat bonyolít. Grönland továbbra is hozzájárul a halászati piac ellátásához, és ez egészen világos, hogy nincsen megállapodás, ami alapján kialakíthatnánk a jogalapot, ezért a bizottság hozzáállását nagyon pozitívnak látjuk, hogy egy megállapodást szeretnének elérni. A jogi bizottság és a jogi szolgálat véleményét is ki kell ezzel kapcsolatosan kérni, és reméljük, hogy minél hamarabb megoldás születik ezekre a kérdésekre hogy Grönland megkapja azt a prioritást, amit érdemel, és amire szüksége is van. Nagyon köszönöm. És akkor most egy percben Dankila asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden négy előadónak szeretnék gratulálni elvégzett jó munkájukhoz a halászat témájában. Hangsúlyozom, hogy a közös halászati politika szolgáló halászati alap nagyon fontos eszköze az Európai Uniónak, és ezért a polgárok szükségleteihez és a kihívásokhoz folyamatosan adaptálni kell. A közös halászati politika támogatásai között adatgyűjtési közös projektek, tudományos analízisek finanszírozása is szerepel. A halászatnak aktuális tudományos alapokon kell nyugodni a hal állomány méretét illetően. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm egy jelentkező van a spontán hozzászólások keretében, utána miután nincsen, biztos asszonynak adom meg a szót. Röviden szeretném kifejteni az egyes hozzászólásokat. Ami a partnerségi megállapodást illeti, a javaslatunk keretében, a reformjavaslatunk keretében biztosítani akarjuk, hogy ezek a megállapodások megfelelően teljesüljenek a helyi lakosság érdekében is. Mindaddig, amíg az új generációs megállapodások meg nem születnek, a jelenlegi helyzeten igyekszünk javítani. Megpróbáljuk megpróbálunk minden törvénytelhetőt telhetőt elkövetni, ugyanezt a komorói szigetekkel kötött megállapodás kapcsán is a helyi lakosság javára. A parlamenttel kapcsolatosan említett problémákra reagálva azt kell mondanom, hogy a bizottság minden információt, még a bizalmas információkat is átadta a parlamentnek, és a jövőben is ezt fogjuk tenni. A technikai intézkedéseket illetően Grelier asszony jelentésével kapcsolatosan voltak bizonyos aggájaink, a most hatályos rendelet hatályba lépésekor, Tudom, hogy most azt arra kér minket, hogy minél előbb hozzunk átmeneti intézkedéseket a 2015-ben hatába lépő új rendelet előtt. Mi igyekszünk mindent megtenni ennek érdekében, és felgyorsítani a folyamatot az új jogszabály megalkotásában, illetve az alaprendelet kapcsán is, hogy a tagállamok megtehessék, meghozhassák a technikai intézkedéseket. Ami a pénzügyi rendeletet illeti, remélem, hogy első olvasatban meg tudunk állapodni. Ez ugyanis nagyon fontos lenne a jövőbeni rendelet szempontjából. A grönlandi ügy kapcsán pedig azért vagyunk itt többek között, hogy megtaláljuk a jogi alapot, és ebben közösen megállapodásra jussunk. A bizottság tovább folytatja a lényegi munkát, hiszen abszolút politikai prioritást élvez Grönlanddal való kapcsolataink fenntartása, úgyhogy igyekszünk kompromisszumot kidolgozni a tanácssal. Köszönöm szépen! Köszönöm, Damanaki asszony. Akkor most a jelentéstevők egyenként két-két percben reagálhatnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani azokért az észrevételekért, amelyeket az én jelentésemhez fűztek. A bizonyos észrevételek nem is leptek meg, vártam őket a partnerségi megállapodások bizonyos aspektusait tanulmányozni kell. Köszönöm a biztos asszony véleményét, különösen az európai parlamenti képviselők bevonására tett szándékát. Ez mindenképpen fontos, és remélem, hogy így el tudjuk érni a közös céljainkat. Köszönöm. Vielen Köszönöm szépen, és akkor most Ferejra kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is eh, szeretnék köszönetet mondani a vitában résztvevőknek az észrevételekért, és eh, nagyon örülök a támogatásnak is. Eh, bizonyos megállapítások a pénzügyi intézkedésekre vonatkoztak. Én szeretném még egyszer elmondani, hogy a módosítók a trilógusban kialakult konszenzust nem vonják kétségbe. Fennmarad ez a konszenzus, csak egy kicsit tovább lehet menni. Köszönöm szépen, amit erről mondott itt több kollega is, akik eh, támogatták a módosítókat a módosítók el nem fogadása érthetetlen lenne, nem lenne következetes lépés, mert az Európai Unió nagyobb résztvételt kér, és egyre nagyobb jelentőséget is tulajdonít ezeknek az aspektusoknak, viszont nem adna nagyobb pénzt a nagyobb jelentőséghez, ez nem lenne következetes. Ami a technikai átmeneti intézkedések jelentését illeti, többen is mondták, hadd mondjam el, hogy azok a módosítók, amelyeket én is benyújtottam több kollégával, azt a negatív diszkriminációt kívánja felszolgálni, aminek nincsen tudományos alapja negatív diszkriminációt kényszerítettek rá a portugál flotta, bizonyos részeire, a szembőség tekintetében, a kis méretű halászvállalkozásokról van szó, a fenntartható halászat fontos, és nincs olyan tudományos érve, ami alátámasztaná ezt a tiltást. Negatív következményei vannak ennek gazdasági és szociális szempontból egyaránt. Mindjárt be is fejezem, elnök úr, ezért támogatjuk az ír és kód kollégák módosítóját. Vielen Dank, Herr Kollege Ferreira. Es folgt nun... Köszönöm szépen, Ferreira úr. Grölé asszony, két perc. Tisztelt Igyekszem rövidebben szólni. Köszönöm szépen mindazokat, akik leginkább támogatták a jelentésemet. A halászati szakbizottságban is sokat vitáztunk erről. A disznófejű hal halászatára alkalmazott szembőség esetében én a biztos asszonynal értek egyet, és nem eh, támogatjuk ezeket a módosítókat, a tagállamok eh, ugye még nem mind nyújtották be a tudományos adatokat, eh, így nem lehetett elvégezni az összes összehasonlított tanulmányt, a lehető leggyorsabban kell cselekedni, és a bizottság így a halászati politika reformának előkészítésével párhuzamosan kell, hogy ezeket a szabályokat kialakítsa, előkészítés, és nem pedig akkor, amikor már az új politika érvényes. Még egyszer emlékeztetnék rá, hogy milyen fontos, hogy itt az európai intézmények és a halászati szerepvállalók együttműködjenek, annak érdekében, hogy igazságos, méltányos és megfelelő pénzeket támogatott halászati politika működhessen a halászok, a fogyasztók és a polgárok érdekében. Köszönöm. Köszönöm. És akkor végezetül a halászati szakbizottság elnöke, Fraga Esteves. Köszönöm szépen, és különösen a biztos asszonynak mondok köszönetet, hogy minden kérdésemre választ adott, és hogy készen áll arra, hogy a jogalapot módosítsák. Remélem, hogy a tanács is hozzájárul ehhez, és úgy dolgozik, ahogyan azt a biztos asszony jelezte. Minden esetre gondolkodtam arról a lehetőségről, hogy holnap kérnék a bizottságtól a végszavazás előtt egy állásfoglalás, de aztán azon is gondolkodtam, hogy ez csak tovább késleltetné a javaslat elfogadását, pedig ez előnyös volna Grönland és az EU számára is, és nem szabad, hogy ezt tovább halasszuk, és Természetesen a halászati bizottság érvelése igen megalapozott. Nagyon fontos, hogy megoldás szülessen a jogalapal kapcsolatosan, hiszen csak ezzel van probléma, nem a tartalommal. Ezért nagyon örülök annak, hogy ideig eljutottunk, és persze mindig megvan még annak a lehetősége, hogy a bíróság elé vigyük az ügyet. Minden esetre a jó hiszeműségünkről holnap tanúbizonyságot tehetünk a, bizot, a vélemény kiadásával, és nagyon hasznos volna, ha a parlament első fog, olvasatban ezt elfogadná. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy készen állt arra, hogy ebben a témában együttműködjön velünk, és köszönöm minden kollégámnak, aki hozzájárult a téma kidolgozásához, és támogatták ennek a jelentésnek az összeállítását. Reméljük, hogy a tanács is hozzájárul a pozitív megoldáshoz, és az Európai Parlament jogi szolgálatának is köszönetet kell mondanom. Köszönöm Fraga Vesztevesz kollégának. Akkor a négy halászati jelentés vitáját lezárjuk, és holnap 12-kor szavazunk. A következő ülés április 6-án szerdán 9-től 13-ig, 15 órától 19 óráig, és az ülést interneten nyomon követhetik.